A november 10, 2009. november 11-i ülésen az Európai Parlament tudomásul vett egy eh, kérést, egy parlamenti eh, immunitási kérdést eh, a litván hatóságok által indított eljárással kapcsolatban, és a 63-as szabály alapján a jogi bizottsághoz került ez az ügy. 2010. szeptemberében a jogi bizottság elnöke tájékoztatta egy levélben az elnököt, hogy ezt okafogyottnak kell tekinteni, mert 2010-ben már Viktor Uszbácskics parlamenti mentelmi jogának fenn, felfüggesztéséről szavazott a parlament. Az ülés jegyzőkönyvét a következő ülés elejére